Okay. Dear colleagues, first... Kedves kollégák, először is üdvözölni szeretném a nemzeti eh, parlamenti képviselőket. Az Ekon szakbizottság szervezte ezt az ülés, az Európai Parlament, és ezen belül is az Ekon szakbizottság nagyon eh, aktív volt eh, a reformokban az adó megkerülés, adócsalás témájában, amelyet egy demokratikus beszámoltathatóság figy- követ. Az Európai Parlament mindig is bevonta a nemzeti parlamenteket munkájába, ami az az interparlamentáris ülést illeti két szekciónk van, mindegyik egy órás. Az első szekcióban az adózásról fogunk beszélni, és megpróbálunk választ adni arra a kérdésre, hogy az új nemzetközi adórendszernek hogyan kell kinézni. A második szekció az átláthatóság témájával foglalkozik, a a környezetvédelmi, szociális és kormányzási célok mentén, mivel nagyon sok részevője van ennek az ülésnek. Nem fogunk tudni sajnos mindenkinek eh, szót adni, sajnos megpróbálunk eh, az összes nemzeti parlamentnek szót adni, és ez minimum 10 eh, szekciónként 15-20 hozzászólásra lesz szükség, és ehhez az időlimithez igazodnunk kell. Az ülésteremben hozzáférhetőek a hozzászólási kéréseket jelző kártyák, ezek zöld színűek, az asztalukon egy zöld kártyának kell lennie, ezeket ki kell tölteni, amennyiben hozzá szeretnének szólni, ha szeretnének hozzászólást tenni. Általában véve a következő formulát alkalmazzuk. Három nemzeti parlamenttől képviselő, egy EP-s képviselő, egy ep képviselő, utána következnek a válaszok. Lehet, hogy ezt még majd kiigazítjuk. Üdvözlöm! Lálovák képviselőnek, az alelnökünknek a szót, üdvözli a résztvevőket. Horvátul fogok beszélni, kedves kollégák! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt köszönhetem önöket a horvát parlament képviseletében, de személyesen is. 30 éve létezik a demokrácia Horvátországban, és elő, első alkalommal töltjük be a soros elnökséget. És ezt az új jogalkotási ciklust szeretnénk segíteni. Korábbi pénzügyminiszterként azt gondolom, hogy konstruktív és nagyon gyümölcsöző lesz ez a mai eszmecserénk. Rendben, akkor elkezdjük az első szekciót. Az első szekció a nemzetközi adórendszer reformjára vonatkozik. A gazdaság digitalizációja és globalizációja jelentős mértékben növelte a kihívásokat, és a multicégek jelentős szerepet játszanak az előző évtizedekben teljes mértékben megváltoztak az adózatosság rendszerek, nagy a nyomás, és a kormányok megpróbálták reformálni adórendszereiket. Az EU és tagországai a G20-ak és OECD-s BEPS szabályának megvalósításán fáradoztak. Az Európai Parlament támogatta ezt a folyamatot, az adóhatóságok automatikusan eh, kicserélik az információkat a, a az adózási szabályokról, illetve az agresszív eh, adózás tervezést eh, is megpróbálják kezelni. A nemzetközi adózás kérdésekkel azonban nem foglalkozik. Éppen ezért a bizottság nagyon fontos javaslatokat fogalmazott meg a digitális adózás kapcsán és a közös társasági adóalap kialakítása kapcsán. Nagyon gyakran fizikai jelenlét nélkül működnek bizonyos vállalkozások. A g 20 és az OECD vitái folytatódnak az év végéig. 2019. decemberében a parlament nagy többséggel fogadott el állásfogás indítványt, a fair adózásról, a digitalizált, globalizált gazdaságban. Ebben az állásfoglásban a képviselők kifejezték aggályokat, hogy nincsen közös megközelítés EU-s szinten a folyamatban lévő nemzetközi tárgyalások kapcsán, és a felsőzottságot, a bizottságot arra és tagországokat, hogy egy közös, ambiciózus EU-s álláspontos alakítsanak ki. Fontos, hogy az EU egyhangon szólaljon fel, és az adózási jogok megfelelően kerülnek alokálása. Az Erő- Európai Parlament teljes irányt fogalkozott meg a legfőbb pontokon. Ennek három fő elemét nevezném meg. Nagyon fontos a digitális gazdaságot nem leszorítani, hiszen egyre jelentősebb a globalizált gazdaság. Éppen ezért az egyes pillér és a kettes pillér a nemzetközi reform kapcsán fontos, hogy kéz a kézben járjanak egymással. A második pont, az új nexusnak túl kell mutatnia azon, hogy valakinek fizikai jelentés, jelenléte van egy adott országban. Fontos hangsúlyozni azt, hogy a nexust arra kell használni, hogy nagyon fontos, hogy interakcióba lépjenek a cégek, illetve a fogyasztókkal is digitális kapcsolatban legyenek. az adózás minimális szintjét minden egyes jogalkotás esetében rögzíteni kell, azért, hogy a multi cégek ne folytathassanak agresszív adótervezés, Nagyon fontos európai szinten megfelelő megállapodást kialakítani. Tudjuk azt, hogy a hatékony és fair adórendszereknek célja a jogbiztonság, stabilitás, kialakítása. Éppen ezért nagyon fontos az előrelépést figyelemmel követni ezeken a területeken, nagyon fontos a kormányokra nyomást gyakorolni, azért, hogy a nagy cégek eh, megfelelő mértékű adót fizessenek fair módon. Rövid és hosszú távú megoldásokat is találni kell azért, hogy mindenki számára egyenlő feltételek valósuljanak meg. Éppen ezért a mai vita nagyon időszerű pillanatban érkezett, Gentiloni úr a gazdasági felelősségért felelős eh, biztos, eh, illetve az OECD képviselője, a Központi Költségvetési Bizottság eh, elnöke Horvátországból, illetve a Német Bundestag egyik képviselője is velünk van. Remélem, hogy ezekben a kérdésekben sokat tanulunk egymástól. Nagyon fontos, hogy a digitalizáció kapcsán milyen kihívásoknak kell megfelelni, illetve hogy tudjuk biztosítani azt, hogy az OECD viszában az EU vezető szerepet tölthessen be, és végül pedig hogyan biztosíthatjuk azt, hogy a bizottság és a tagországok képesek megállapodni egy ambiciózus közös álláspontban a teljes nemzetközi reformot illetően. Most megnyitom a vitát, megadom a szót egy 5 perces bevezetőre Paolo Gentiloni biztosnak parancsoljon. Uh, well, thank you, Madam Köszönöm, tisztelt elnök asszony a szót. Azt hiszem, hogy a parlamentek számára aktuálisabb kérdés nincs, mint az adózás. Hogyha a három témát röviden és gyorsan áttekintjük, ahol az elmúlt évek során nem igazán sikerült jelentősen előre lépni az adóelkerülés és az adóparadicsomok elleni harc, és a tanács a nem együttműködő joghatóságok listáját felülvizsgált az úgynevezett fekete listát négy új országgal és területekkel. A második terület adórendszereink alakulása. A zöld megállapodás, a Green Deal által képviselt kihívásoknak megfelelően. Először is a házi feladatainkat kell ellátni, meg elvégezni, az energia irányelv megváltoztatásával, illetve folyik a munka a karbon határ módosítási adón, így lehet a szénszivárgást elkerülni, és szembenézni egy olyan helyzettel, ahol a külső gazdaságok esetleg kevésbé ambíciózus környezetvédelmi célokat fogalmaznak meg, mint az európaiak. Ha továbbra is tartjuk magunkat ezekhez a mi általunk megfogalmazott célkitűzésekhez, akkor talán elkerülhetők a negatív következmények. A harmadik terület azok a globális kérdések, amelyek az OECD javaslatban szerepelnek, és amelyekről a hétvégén Riádban a G20-ak pénzügyminiszteri ülésén megvitattunk. Ott a bizottságot fogom képviselni. Úgy gondolom, ezen a téren teljes mértékben egyetértek azzal, amit Irénet Tényiáni elmondott, és főleg az elveket illetően. Úgy fogalmaznék, hogy van egy pozitív szakmai jellegű megállapodásunk, az OECD ezt január végén ö, nyilatkozta, azonban itt ö, egyértelmű a különbség egy tagállam, az Egyesült Államok, igen jelentős tagállam álláspontja között, akik egészen más megoldást szeretnének, mint amit az amerikai vezetés, az úgynevezett biztonságos kikötő, Safe Harbor néven emleget. Tehát nagyon nehéz megtalálni azt a lehetőséget, hogy a cégek eldöntsék azt, hogy hol akarnak adót fizetni. ez teljes, tulajdonképpen teljesen lehetetlené teszi a globális megoldás megtalálását. Sok a lehetőség. Lehet, hogy nem lesz fontos előrelépés, de mégiscsak előrelépés lesz, hogy ne felejtsük el, és hogy júliusra találjunk megoldást. Nagyon fontos ez hiszen nyilván mindannyian tudják, hogy globális megoldás nélkül, és mivel egyes nemzetek itt Európán belül már jogszabályokat alkottak ezen a téren, illetve az amerikai vezetés másképp vélekedik, nagyon veszélyes helyzetet teremtünk. Azt gondolom, hogy globális megoldás érdekében kell erőfeszítéseket tenni. Aztán ott vannak a digitális óriások, akik szintén támogatják a globális megoldást, mert megértették, hogy nekik is jobb ez, mint a kettős adóztatás, illetve a gombamódra szapódó nemzeti rendszerek összessége. Azonban az amerikai vezetés az úgynevezett első pillér bővítése nem csak a digitális cégek irányába, hanem a többi multi felé is, azt a reakciót váltotta ki részükről, hogy most már nyomást kívánnak gyakorolni a végleges megoldás kialakítása irányába. Jó, tehát ez a szakmai jellegű javaslat, ez lehet alapja a jövőbeli munkának, ezt alkalmazhatjuk az európai keretre, és az Európai Bizottság segíteni fog a tagállamoknak, hogy jobban megértsék minden egyes költségvetés és tagállam esetében ennek következményét. Azonban óriási a kérdőjel a politikai döntés terén. Itt nagy a bizonytalanság, mivel az amerikai vezetés rendelkezik ezzel az alternatív opcionális programmal, ami rendkívül komplikált. Ami a másik területet illeti, a minimál adóztatás kérdése, itt kevésbé előre haladott a helyzet. A kevésbé komplikált helyzet az lenne, hogyha végig gondolnánk a kapcsolatunkat az amerikaiakkal, ezt az OECD képviselője talán jobban el tudná magyarázni, mint én mert az OECD a javaslat elveit dolgozta ki, amelyek nem nagyban térnek el a jelenleg alkalmazottaktól Amerikában. Azonban pillanatnyilag ebben az esetben a kis tagállamok ezt rendkívüli módon ellenzik, Szingapur például, és talán a nagy ö, erősödő gazdaságok is. Úgyhogy a helyzet nem ellentmondásosabb, de szakmai szempontból kevésbé előre haladottnak tekintendő, mint az első pillér esetében. Végül még annyit szeretnék elmondani, hogy nekünk, Európai Bizottságnak az a feladatunk, hogy előrelépjünk az európai javaslatok mentén, ha az idén nem sikerül az első pillér és a második pillér vonatkozásában, tehát a digitális, illetve a minimális területen lépnünk. Nagyon egyértelműen szeretnénk fogalmazni, nincs B-tervünk, még akkor is, hogyha szakmai megoldásokon gondolkodunk, az A tervre koncentrálunk, ez pedig az OECD és a G20-ak által javasolt megoldást támogatja mert a globális megoldás a globális gazdaság számára nagyon jó lenne, és nekünk is sokkal könnyebb lenne az európai családunkon belül bevezetni ezt az adót, ha ez a megoldás favorizálandó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most eh, az OECD részéről Pascal Szentamán kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenkinek nagyon kellemes napot kívánok, és köszönöm szépen a meghívás. Az ülés címe már elmondja, hogy elindultunk egy új nemzetközi adórendszer felé. Hogyha visszanézünk 2008-ra, hogy milyen eh, hatásai voltak a pénzügyi válságnak, akkor azt látjuk, hogy eh, a parlamentek, a politikusok észrevették, hogy eh, itt az ideje, hogy a globalizációra is re, valahogy eh, reagáljanak az adópolitikával. És eh, természetesen megnézzük, hogy milyen lehet ez az adópolitika, de egy biztos nagyon eh, szorosan össze kell hangolni. Természetesen a banktitok is nagyon fontos szerepet játszik, és nem szabad az országokat egyedül sem hagyni, és nagyon fontos az, hogy megfelelő jogszabályokkal reagáljunk. Már vannak az Európai Unióban jogszabályok, de ezeket finomítani kell. Szeretném az Európai Parlamentnek megköszöni ezt az állásfoglalást, szeretném megköszönni a biztosnak a szavait, és támogatása pedig nagyon fontos egy olyan időben, amikor újabb lépést teszünk az új nemzetközi rendszerhez való alkalmazkodásunkban. Nem biztos, hogy ez lesz az utolsó lépés, de nagyon fontos. Nagyon fontos az is, hogy az államok megvizsgálják, hogy egy bizonyos vállalat egy ország területén fizikailag ott van vagy nincs. Tehát itt vannak a tech cégek, de nem csak a tech cégek azok, amelyek termékeket árulnak, de nem adókötelesek egy bizonyos egy országban azért, mert ott nincsenek fizikailag jelen. A BEPS-ekkel a lehető legjobb struktúrát értük el a nulla adózásra, tehát hogy elkerüljük a kettős adózást, de még egy lépéssel tovább kell mennünk, hiszen még van egy frusztráció az emberekben, hogy Igazából nem lehet országokat, meg, bocsánat, nem lehet vállalatokat megadóztatni, amelyek nincsenek jelen. És ez nem csak a tech cégekre vonatkozik. Már három éve annak, hogy az Egyesült Államokban adó reform történt, és 21%-ra csökkent 35-ről a társasági adó. Azonban úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok pedig eh, tárgyalásokat kezdtek, és ez pedig két eh, pilléren alapul majd. Az egyik az, hogy eh, újra allokálják az adójogokat az államok között, és így jobban lehet a helyi viszonyokhoz alkalmazkodni az adópolitikával. Tehát akkor is megadóztathatók lennének vállalatok, a fizikailag nincsenek jelen egy adott országban. Tehát ez például attól függene, hogy milyen eh, üzleti, illetve milyen eh, árbevételi küszöbb értékeket érnek el. De nagyon fontos, hogy garantálni kell, hogy a fennmaradó profit egy része bejut a piacra úgy, hogy bevezetünk egy képletet. És ennek pedig az lenne a lényege, hogy ne legyen túlzottan bonyolult. Az adóztatás jogának a reallokációja lehetővé tenni, hogy a cégek jól érzik magukat egy olyan környezetben, ahol nincsen kettős adózás. De nagyon fontos az is, hogy egy globális, minimális adót bevetessünk, az Egyesült Államok ezt megtették, és emögött az az ötlet van, hogy ha egy cég, hogyha az adó kulcsa egy bizonyos százalék alatt van, akkor ennek az országnak, ennek a cégnek az anya országa kaphatná meg a fennmaradó adót. Tehát ami a minimális adó és az országban meglévő adó között van. Ez pedig azt jelenteni, hogy egy globális minimál adó jönne létre. De nagyon fontos az, hogy a profitot egy minimális szinten adóztassák meg. Néhány hete volt egy megbeszélésünk 137 tagunkkal. Ciprus volt az egyetlen, amely EU-s tagállamként nem volt ott, itt a BEPS végrehajtásáról volt szó. És ez egy ilyen technikai jellegű megbeszélés is volt, a BEPS-ről, tehát a nyereségátcsoportosításról, és júliusban pedig egy kritikus lépés végrehajtására is sor kerül, és júliusban lesz a következő megbeszélés. Itt egy akadályt még le kell győznünk, ez pedig az Egyesült Államok javaslata, hogy opcionális adó legyen. Tehát ilyen, ilyen nincs, nincs opcionális adó. Az Egyesült Államok viszont támogató álláspontot képvisel, de olyan feltételekkel, amelyeket nagyon nehéz végrehajtani. Tehát addig még rengeteg technikai munkát kell végeznünk, hogy elérjük a politikai megállapodást. És ennek a politikai megállapodásnak pedig jónak kellene hiszen nincsen B-terv, vagy nincsen C-terv, hiszen kereskedelmi háború van, amelyet, illetve lenne, hogyha az adópolitikát így folytatjuk. De azt látjuk, hogy mindenképpen nagy a nyomás. De örülök, hogy az Európai Unióban erről most beszélhetünk. Köszönöm szépen! Most eh, Gazana Perit asszony kap szót. Köszönöm szépen! Tisztelt kolléganők és kollégák! Az Európai Parlament és a Nemzeti Parlament részéről az adók képzik minden állam legfontosabb bevételi forrását, és az államok pedig az EU ajánlásai alapján is alakítják adópolitikájukat. Az Európai Unió politikái közvetetten kihatnak mindenkire. Az a közvetlen adókra nagyobb befolyása van az EU-nak. Bizonyos kevésbé fejlett országok számára ezek a legfontosabb állami bevételt jelentenek, és a közvetlen adóknál általában elég magasak az adókulcsok. Az európai jogszabályok nem vonatkoznak a közvetlen adókra, ezt a tagállamok saját maguk döntik el és tagállamok döntenek abban, hogy hogyan szeretnék alakítani adópolitikájukat. Az Európai Unióban nagymértékben függ a versenyképesség a közvetlen adóktól. Tehát ez a társasági adó és ez a személyi adó. Itt bizonyos adófajták, hogyha közvetlen adónak minősülnek, a parlamentnek csak közvetett illetékessége van. De nagyon fontos, hogy a minimális európai előírásokat lehessen betartani. Tehát elképzelhető, hogy az hogy intézkedések vannak a kettős adózás elkerülésére, tehát ami a közvetett adókat illeti, az Európai Unió politikája nagy részt harmonizál, de még van hely további lépésekre. Tehát például az EU-ban azért támogatjuk az ÁFA közösségiesítését, hogy jobbak legyenek a feltételek a vállalatok számára, de tovább kell dolgoznunk még a végleges áfarendszer kidolgozásához. A közvetlen adók esetében nagyon fontos lenne az európai szintű összehangolás. És a jelenlegi adóügyi előírásokat igazából a múlt század 20-as éveiben dolgozták ki, és így azért eléggé elavultak már. Fáradoznunk kell azon, hogy tisztességes, modern és hatékony adóügyi előírásaink legyenek, amelyek az új piac alapú üzleti modelleknek is megfelelnek. A közvetlen adóztatás tekintetében minden tagállam dönthet, hogy melyik nemzeti adópolitika mellett dönt, természetesen amennyiben az európai előírások betartásra kerülnek. Az adók területén a következő fontos prioritások léteznek. Adó, az adó akadályokat meg kell szüntetni a határokon átnyúló kereskedelem tekintetében, a káros adóversenyt meg kell szüntetni, szorgalmaznunk kell az adóhatóságok közötti együttműködést, hogy leküzdjük a csalást. Hogyha a közvetlen, a közvetlen adókat EU-s szinten szeretnénk harmonizálni, akkor az Európai Unió adópolitikáját jobban szolgálnánk. Hiszen intelligens, fenntartható és befogadó fejlődést szeretnék az adópolitikánkkal is elérni. És fel kell lépnünk az ellen, hogy az emberek nem teljesítik adófizetési kötelezettségüket. Egy egységes szabályrendszert is ki kell dolgoznunk, a konszolidált adó mérésre is, és garantálnunk kell, hogy minden adófizető azonos elbánásban részesül. És a digitális gazdaság számára is ki kell dolgoznunk egy rendszert. Ez azt jelenti, hogy a digitális térben dolgozó vállalatok, tevékenykedő vállalatok is megfelelő módon megfizethessék az adójukat, és pedig egyszerűsített módon. A digitális gazdaság és a multinacionális vállalatok ne lehessenek képesek az adót megkerülni, hogy olyan államokba helyezik át a fiktív székhelyüket, ahol alacsony az adózás. A digitális gazdaság ilyen fejlődése különbségekhez vezetne a tagállamok között, és ez pedig azt jelenteni, hogy a tagállamok eltávolodnak a belső piacról. Nemzeti szinten is fontos a digitális vállalatok megadóztatásának a kidolgozása, hogy a digitális üzleti modellekkel is lépést tudjunk tartani. Köszönöm szépen! Thank you very much. Now I give the floor to Hans. Uh, Köszönöm szépen, uh, Hans Mikelbachnak adok szót. Elnök úr, tisztelt kollégák, a fair adózás kérdése, a nagyobb adótranszparencia, adóátláthatóság, illetve az adócsalás elleni jobb küzdelem nagyon hosszú évek óta foglalkoztat bennünket a nemzeti parlamentekben, az Európai Unióban, de az OECD-ben is, illetve a G20-ak körében. A kiinduló pont a szadózás elkerülése, amelyeket a nagy internet cégek alkalmaztak, illetve nagyon sok globalizált vállalkozás, és a nemzeti adóhatóságok is vétettek, egyes koncernek számára csökkentették az adókulcsot, és Éppen ezért a tagországok között jelentős torzulás történt, különösen a KKV-kat érintette ezt negatívan a jövőben. Fontos, hogy egy létrehozzunk egy olyan adórendszert, amely fel tudja venni a versenyt a csalások ellen. A gazdaság globalizációja, digitalizációja, a, az adóbázis mobilitását jelentős mértékben növelte, és azt, ezt csak egy közösséggel együtt lehet megoldani. Nagyon fontos, hogy az Európai Unióban a közös konszolidál, konszolidált társasági adóalap megvalósuljon a közösségben, és az OECD-vel egyeztetve sikerül sok mindent elérni. Például a G20 projektje az erózió megakadályozására 15 intézkedés hozott létre, és ez egy jelentős pillér. Be kell látnunk azonban azt, hogy a digitalizálás megadóz adós, adóztatásával, illetve nagyon fontos az egységes energiaadóztatás az Európai Unióban, és ebben a témában nem sikerült eh, előrelépni. Ez, a, ez ahhoz a helyzethez vezetett, hogy bizonyos tagországok ezen a területen unilaterális intézkedéseket eh, hoztak. Ez a közösségből való kitörés nem előnyös, a eh, közösséget gyengíti. A kiinduló helyzet az adóreform az, adó, az USA adózatásbeli reformja miatt megvál, megváltozott, és a nemzetközi egyeztetések kiinduló pontja is más. A gazdaság részéről léteznek megfelelő hozzáállások. Zuckerberg a Müncheni Biztonsági Konferencián elmondta azt, hogy ő hajlandó egy szélesebb körű digitális adózásban részt venni. Éppen ezért európai szinten közösen, együttesen kell fellépnünk, és ezzel élnünk kell. Az OECD vitát illetően itt már nem a hatékony minimális adózás áll első ponton, és ezt sajnálatosan tartom, hanem az adóztatási szabályok újrafelosztása. Úgy érzem, hogy ebben jelentős veszélyforrások vannak a közösség pénzügyi stabilitását illetően, és a tagországi stabilitást illetően, hiszen ez a megközelítés torzulást okoz, jelentős gyakorlati megoldatlan kérdések vannak, és nagyon problematikus ez a típusú megközelítés az export számára és mi szerint csak a gazdasági erős nemzeteket érinti ez, a hagyományosan export nemzeteket, ez nem igaz, hanem mindez az Európai Uniót általában véve érinti. Németország legnagyobb nettó befizetőként és mindez csökkenteni a német hozzájárulást a költségvetéshez. Nagyon fontos foglalkoznunk egy nemzetközileg egyeztetett minimális adózásról, és erre összpontosítanunk. A káros adózási versenynek véget kell vetnünk, a 12,5 minimális megadó, megadóztatás vitatárgya, úgy érzem, hogy ez vállalható. Ha sikerül megállapodni, mindegy, hogy milyen minimális eset, esetében az összes tagországnak képesnek kell lenni arra, hajlandónak kell lenni arra, hogy a saját rendszerét feladja. Minden más nem lenne konzekvens, és kérem azt, hogy az OECD-val együtt továbbra is vezető szerepet töltsünk be az adózási vita, adóelkerülés, adócsalás témájában és ami az adóalapot illeti, ezt ne erodáljuk. Köszönöm. Thank you very Köszönöm szépen. Most elkezdjük a vitát. Boris Lalovák kollégám fogja ezt a vitát vezetni. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! 30 perces lesz ez a vita rész. Minden hozzászólónak körülbelül két perc áll rendelkezésére. Először Kalogiani Stavrisszal kezdjük, aki a görög parlamentből érkezett. Kire Proedre, Kire Pitrope, Köszönöm, biztos úr, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Az Európai Unió első vonalban küzd azért, hogy elkerüljük az adócsalódást. Az Európai Unió fellépései növekedtek ezen a téren, annak érdekében, hogy az együttműködést erősítsük a különböző adóhatóságok között, annak érdekében, hogy az adócsalást elkerüljük, illetve fontos, hogy mindenki betartsa az adózási szabályozásokat jogi szinten, meg kell látnunk azt, hogy mely szabályokat kell megvalósítani, és ezek mennyire hatékonyak. A gazdaság digitális átalakulása egy jelentős probléma, nagy kihívás, de esélyeket, lehetőségeket is jelent. Az adózási szabályok célja az, hogy azok a cégek, amelyeknek nek fizikai jelenléte van, és ezek eh, nem terjednek ki a digitális tevékenységekre. Mert hogyha Európában folytat valaki eh, eh, digitális tevékenységet, és fizikailag harmadik országban létezik, akkor ezek nem kerülnek megfelelően megadóztatásra. Mindez az adóalapot erodálja, és jelentős adókiesést eredményez, jelentős összegeket. A székhely alapú elvet eh, kell követni, és fontos, hogy ez olyan piacokhoz is igazodjon, ahol nincsen fizikai jelentét. Görögország szeretne szabályokat létrehozni ezen cégekre, annak érdekében, hogy ők ugyanolyan típusú versenyhelyzetnek feleljenek meg. Az OECD-vel való együttműködés nagyon pozitív. Ami az energetikai adózást illeti, a környezetvédelmi adók jelentős eszközt jelenthetnének, amelyek az európai célokra vonatkoznak, de a tagországi speciális vonásokat is figyelembe kell venni. Például Görögország esetében Görögországban számos hajó közlekedik, és hogyha megadóztatjuk a, a, az üzemanyagot a hajók esetében, akkor ez a gazdaságot is károsítani fogja. Köszönöm. Uh, next speaker is... Uh, Következő hozzászóló Darin Kokoszó a horvát parlamenttől. Parancsoljon. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, kedves kollégák! A digitális gazdaság egy új növekedési generátor, de a digitális szolgáltatások megadóztatása az Európai Unió legnagyobb problémája. Multinacionális cégek vannak, óriási cégek, amelyek jelentős bevételre tesznek szert, és pénzügyi központokban, olyan országokban van a központjuk, ahol alacsonyak az adókulcsok. Nagyon fontos, hogy ott fizessenek tisztességes adót, ahol gazdaságilag tevékenykednek. A digitális szolgáltatásokra néhány tagország bevezetett adót, de mivel a digitális gazdaság nagyon gyors tempóban fejlődik, nagyon fontos a digitális adóztatás koncepcióján dolgozni, és meg kell állapodnunk abban, hogy az Európai Unió adó bevételeit hol védjük meg. Úgy érzem, hogy mindez egy bonyolult nemzetközi probléma része, Éppen ezért globális megközelítésre van szükség nemzetközi szinten. Ez az egyetlen lehetséges megoldás annak érdekében, hogy az adóbeli kihívásokat megoldjuk, azért, hogy az egyoldalú intézkedéseket és a kettős megadóztatást is elkerüljük. Köszönöm. A köszönöm Joël Giroux, Franciaország. Euh, köszönöm, elnök úr. Nyilván tudják önök is, Franciaország elfogadott egy olyan jogszabályt, amely ambíciózus és realista is. Én realista vagyok, mert az Európai Bizottság munkájából táplálkozik ebben a témában. Ez nagy kihívás volt a digitális ö, fiskális kérdések vonatkozásában, mert nagyon sok volt a probléma, és én voltam az előadója ennek a szövegnek, Egy nagy barátom azt mondta, take care, the White House is watching you. Ez nálam pont az ellenkezőjét eredményezte. Ugye a digitális dolgoknak nincs határa, és azt gondolom a fiskális politika hatékony tétele érdekében össze kell fognunk. Szentem Andurat figyelmesen hallgattam, aki az OECD-n belül a tárgyalásokat figyelte, és elmondta, hogy mik állnak rendelkezésükre. A digitális kérdésekkel kapcsolatban a kérdésem az, hogy mik a legfőbb akadályok, amilyenkel szembe kell nézniük. De ugyanakkor az időzítésre is rákérdeznék a tárgyalások vonatkozásában, mert ugye a francia szöveg nem csak felfüggesztette a szöveget, hanem az első ö, ö, körben is. Tehát szeretném tudni, hogy mik a ö, dátumok, mert ha esetleg a választások, illetve Trump elnök sorsa ezt befolyásolja-e. Aztán ambíciózus is ez a cél, de tulajdonképpen mi az elképzelésük ebben a témában? Köszönöm szépen. Köszönöm. Tangparen úr a következő a Európai Parlament képviseltében. Köszönöm, elnök úr! Üdvözlöm a nemzeti parlamentek képviselőit az Európai Parlamentben. Szerintem gyakrabban kellene ilyen eszmecserét szerveznünk, mert főleg az adózás területén nagy a nyomás, amely ránk nehezedik, mert egyszerűen unfernek tartják az állampolgárok azt, hogy nem megfelelő adót fizetnek egyes cégek itt. Ez az a nyomás, amelyen szembe kell néznünk. Ezért a nagyvállalati adó már nem eléggé aktuális. A 20. század elején született, már a 21. század elején járunk, alapvető változatosokra van szükség. Aztán folyik a verseny a válasz, az országok között, és ez is nyomást jelent. Persze szeretném, hogyha nemzetközi tárgyalások sikerrel járnának az OECD-nek, és Pascal szintén annak gratulálok, hogy előre léptek ezen a téren. És azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a kettes pillér, a minimál, az adó kulcs, hanem az első pillér is fontos. A jelenlegi nagyvállalati adórendszerben modern szabályokra van szükség, mert a jelenlegi rendszerben a nagyvállalatok eldönthetik, hogy melyik országban fizetik az adót. Ezért kell változtatnunk. Ahhoz, hogy sikeresek legyenek a tárgyalásunk, és itt most Gentiloni úrra nézek, erős, közös európai álláspontra van szükség. A digitális szolgáltatások adója gátolta a nemzetközi tárgyalásokat, de aztán visszaült az Egyesült Államok is a tárgyalóasztalhoz. És nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy nekünk is közös álláspontot kell kialakítanunk, és ez a mi feladatunk is, mint képviselőknek, hogy ezt kialakítsuk. Ne csak a saját hazáját nézze az ember, hanem azt is, hogy Európáért mit tehet, meg a fair adózásért ezért új módokat kell találnunk, nem csak a minimális adókulcsok kialakítására, hanem az új rendszer, az adórendszer kialakítás érdekében is, és az első pillér jó kiinduló pont lenne ezért. Köszönöm. Horvátország, Brozsica asszony következik. Köszönöm szépen. az adórendszer az Európai Unióban nem elég hatékony, hatékonyabbnak kell lennie. És nagyon fontos az, hogy ne legyen kettős adózás, tehát hogy ugyanarra a jövedelemre két adót vessenek ki. Hogyha ez így van még valahol, akkor ezt a problémát gyorsan és hatékonyan meg kell oldani. A 2019. július 1 szabályjal sokkal egyszerűbb az adó jellegű vitákat megoldani az egyes magánszemélyek és kisvállalatok problémái már sokkal nagyobbak, ami a kettős adózást illeti. Az illetékes igazságügyi szerveknek is az a feladatuk, hogy a problémákat egy bizonyos időn belül megoldják, és hogy ezeket ne halasszák el. Köszönöm. A következő felszólaló Jan Kreiner Ausztriából. Köszönöm. Szerettem volna kihangsúlyozni, hogy mennyire fontos az, hogy mennyire kiegyensúlyozott a adórendszerünk. Ugyanaz a probléma Ausztriában is, mint a legtöbb európai országban. A nemzeti jövedelem 75%-a a munkára ment el, és a 25 pedig kap tőkére. Tehát igazából a munkából és a fogyasztásból érkezett be a legtöbb adó, és 25% érkezett be a megadóztatott tőkéből, társasági adóból, és így tovább. A nemzeti jövedelem viszont 60%-ban megy a munkára, és 40%-ban megy a tőkére. És a munka és fogyasztás adó aránya 80%-os, és csak 20%-ot képvisel a tőke. Tehát, hogyha elmegyünk egy kávézóba és eszünk egy süteményt, akkor igazából 80%-ot fizetünk a süteményért. És ö, szerintem, hogyha valaki 60%-ot eszik, viszont a számla 80%-et fizetik, az nem fog örülni neki és akkor igazából problémánk lesz a jogalkalmazással is, és sőt az igazságszolgáltatással. Pillanatnyilag nincs probléma, tehát nincs büntetőjobbiki probléma a, itt a adó arányokkal, de a minimális társasági adókat már szerintem nem tudjuk megvalósítani, hiszen a társasági adók már nagyon alacsonyak ma is. Hogyha tisztességesen ki akarjuk fizetetni velőjük az adójukat. De szükségünk van a jobb átláthatóságra, és több egyre többen tudják, hogy milyen keveset fizetnek a nagyvállalatok, és ez az átláthatóság hiányának köszönhető. Egy harmadik dolog, amire szükségünk van, az az, hogy az adó mocsarakat kiszárítjuk, de nem csak a karib térségben, hanem az Európai Unióban is, hiszen úgy gondolom, hogy a társasági adó 80%-át nem Ausztriában vagy más európai országokban fizetik be, és igazából a 80% az Európai Unión kívül van. Nekem nincs problémám kettős adózással, nekem problémám van a nem adózással, és ezzel kell viszont foglalkoznunk. Éppen ezért lenne egy kérdésem Pascal úrhoz, az OECD részéről. Hogyan néz neki ez a képlet? Köszönöm szépen. A következő felszólaló Birgit Málcák Németországból. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy szót kapok. Nekem alapvető problémám van például a digitális adózással, tehát hogyha régivel probléma van mondjuk a társasági adónál, és ennek a használatával, akkor igazából ott kellene kezdeni, ahol az okok vannak. Tehát például a társasági adónál, hogy hol is tevékenykedik egy vállalat. És szerintem ne vezessünk be egy új adót, amíg a régi problémáját nem oldottuk meg. Nagyon fontos az is, hogy az adókat ténylegesen ott fizessék be, a társasági adót, ahol a gazdasági tevékenység lényegében megtörténik. Ez az egyik. A másik, amit mondani szeretnék, hogy főleg Németország számára, Németország egy magas adózású ország. Belgium után Németországban a legmagasabbak az adók, és itt fizetik a legtöbb járulékot. Tehát mielőtt elgondolkozunk a további adófajtákon, a régieket kellene elővenni. És úgy szerintem nem oldanánk meg semmilyen problémát sem, hogyha egy globális, minimális adót vezetnénk be, hiszen az adó kivetése minden egyes ország ősi joga amelyet az ország dönt el. És hogyha tényleg problémák vannak egy országban, ahol az adók eltűnnek, akkor meg kell keresni, hogy ennek mi az oka. És az oka nem biztos, hogy az, hogy túl kevés adót vetnek ki, hanem hogy a meglévő adóügyi törvények nem megfelelőek. És itt van például társasági adóról szóló törvény, és igenis a tevékenység szerinti hely legyen a megoldás. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egy... Tehát már ne küldjenek több kérdést, mert már több felszólónk van, mint időnk. A következő felszóló Francesca Donato az Európai Parlamenttől. Köszönöm szépen. Amikor a nemzetközi adórendszerről beszélünk, szerintem figyelmünket négy legfőbb kérdésre kell fordítanunk. Szerintem az első az adók beszedhetetlensége. Mert tudjuk azt, hogy ha túl magasak az adók, ennek proceklikus hatása van. Ha viszont túl alacsony, mint ahogy ez egyes tagállamokban létezik, akkor dömping fiskális rendszer alakul ki, és unfair verseny. Úgyhogy innen a második pont a konvergencia kérdése az adórendszerek között az eu belül. Ez azt jelenti természetesen, hogy minimális, hatékony adókulcsokat kell létrehozni, de maximálisakat is, amelyek véleményem szerint nem szabad, hogy kétszeresét túllépjék a minimális kulcsnak. A harmadik kérdés, a versenyképesség kérdése, az EU cégek, illetve a nem EU cégek között. Mert mások és mások a normák, attól függően, hogy az EU-ban vagy az EU-n kívül termelünk. Gondoljunk csak a Green Deal új szabályaira. Tehát, ha nem egyensúlyozzuk ezt ki, és megfelelő adókat nem vetünk ki, mint az úgynevezett zöld adókat, olyan termékekre, amelyek az eu kívül készülnek, nagy problémája lesz az EU-s cégeknek a versenyképesség szintjén a másokkal szemben. Végül pedig a hatékonyság kérdése, ami az adórendszerekre vonatkozik, ami a kriptovalutákat illeti. Mert az új fizetési rendszerekkel szembenéznünk, és nem tudom, hogy az adózás ezen a téren mennyire hatékonyan tud fellépni. Köszönöm. Köszönöm. Eleni Sztrájból következik Ciprusról. Um, η Κύπρος στάσεται υπέρ της ενίσχυσης... Ciprus az átláthatóság növelését támogatja, illetve a demokratikus ellenőrzést, ami az adókérdéseket illeti. Az információ automatikus cserének intenzívebb tétele és a tagállami adóhatóságok együttműködése meghatározó annak érdekében, hogy igazságos, hatékony, egységes piacot hozzunk létre, hogy felvegyük a harcot az adóelkerülés, az adócsalás és az agresszív adótervezés szemben. Ezek a jelenségek a határokon átnyúlnak, ezt nem lehet hatékonyan egy oldalon megoldani. Ahhoz, hogy szembenézhessünk velük, kollektívan kell fellépnünk, koordinálnunk kell, együtt kell működni az különböző országok adóhatóságainak. Fel kell vennünk a harcot azonnal az említett jelenségekkel szemben, hiszen látjuk, hogy ezek milyen károsak az európai gazdaságok számára, tekintettel arra, hogy óriási adókieséseket jelentenek, amelyeket pedig állami szakpolitikák finanszírozása lehetne felhasználni, például az oktatás vagy az egészségügy terén. Az adózás rendkívül fontos eszköz a kormányok kezében a szociális és a pénzügyi politika érdekében. Nem akarunk közös adóalapot a nagyvállalatok számára és harmonizációt a tagállamok között, mert ez negatív lenne Ciprus gazdasága számára. Úgy gondoljuk, hogy az adózásnak a tagállamok exkluzív kompetenciájába kell tartoznia. Mi sziget vagyunk, és óriási külsős problémáink vannak. A ciprusi gazdaság versenyképessége rendkívül alacsony, és szükség van a beruházások bevonzására a ciprusi gazdaság ellenálló képessé téte érdekében. Kristóf Tozeski a következő Lengyelország. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Hölgyeim és Uraim! a reálgazdaság nagy változások előtt áll a digitalizáció kapcsán, és ez szükségessé teszi azt, hogy a nemzetközi vállalatokat is célpontba vegyük, különösen ami az adózást illeti. Lengyelország nagyra becsüli azt, hogy az OECD-ben sikerült előrelépni, de ami a második pillért illeti, illetve az EU-ban a minimális adókulcsot illetve nem sikerült előrelépni hiszen mindez az adócsökkentések semlegesítését eredményezhetné. Ezek részben nagyon fontosak. a különböző tevékenységekhez. Nagyon fontos tehát új megoldásokat találni a profitra, bizonyos társasági a társaságok esetében, bizonyos cégek esetében fontos, hogy ők tovább fejlődhessenek. Fontos, hogy mindaz, ami történik, az EU szabályával összhangban álljon. Ami a kivételeket, derogációkat illeti, ezek fontos, hogy megmaradjanak. Az egyes pillérnél, amikor az ákótáról van szó, akkor ezen a szinten nincsen szükség arra, hogy a B és a C esetében is megoldást találjunk. Különösen eh, annak tükrében, hogy a jelenlegi eh, megoldások elégségesek az említett kategóriák esetében. Köszönöm szépen, elnök gratulálni szeretnék eh, a mai kezdeményezéshez. Nagyon örülök, hogy ezeket a témákat taglaljuk. Fontos, hogy folyamatosan beszéljünk ezekről témákról, eh, demokratikus témáról van szó, pénzügyi kockázatról van szó, eh, több száz euró milliárdba kerül az adócsalás az Európai Uniónak évente, tehát tagország számára ez kihívás, de demokratikus szempontjából is kihívás, és ez megkérdőjelezi a tagországok képességét, hogy az adószabályokat minden egyes adóalányra érvényesítsék, bárki legyen, és az vannak ellentmondásos üdvözlőmetek. Breton új elnökünk az előző év januárjában azt mondta, azt, hogyha az ő OECD nem tud általános adózásban megállapodni, az Európai Unió vállalja majd a felelősségét, és ezt be fogja vezetni. De még mindig vannak listák az adóparadicsomokról. Kajmán szigetek, Szessel, stb. Bermuda, Bahamas szigetek nem szerepelnek ezen a listán, nagy kár, pedig tudjuk, hogy ezeknek kapcsolódása van az Egyesült Királysággal, a londoni Cityvel, tehát vannak olyan szabályok, amelyek fontos, hogy érvényesüljenek átlátható módon. Kérdésem tehát a következő. Az Európai Unió mi a tényleges akarata, és minden egyes tagország esetében mi a helyzet, azért, hogy egy digitális adózás felé elmozduljunk, eh, ennek is önök nehézségeit. Az elmúlt évben Viarizban erről beszéltünk, lehet, mi a helyzetállás a tagországokban? Fontos, hogy a fiskális kérdésekben ne egyhangú döntésre legyen végre szükség. Köszönöm. Jan. Köszönöm szépen. Jan Skopocsek a következő Cseh Köztársaság. Děkuji eh, za slovo. Köszönöm szépen a szót. szeretném, illetve szeretnék a közös adópolitikáról beszélni, erről már néhányszor szóltak, itt nem új a téma, és az EU-ban is eléggé régóta téma. Természetesen az agresszív adótervezést is tematizálnunk kell, hiszen ez egy olyan lépes, lépés, amely abba az irányba vezet, hogy itt nagyon sokan gondolnak adóharmonizációról. Én óva intek az adóharmonizáció, hiszen akkor nincsen adóverseny. Meg vagyok győződve, hogy az adóharmonizáció európai szinten az adóterhek növeléséhez fog vezetni. Az adófizetők és a vállalatok terheinek a növeléséhez. Meg vagyok róla győződve, hogy a magas adók alacsony gazdasági növekedést jelentenek. Az EU-s adók általában magasak, és ez az oka annak, hogy több tagállam gazdasági növekedése lassú. Én értem, hogy az emberek fellépnek az adócsalás ellen, tehát hogy az államok fellépnek adóinformációt cserélnek, de szerintem egy egészséges adóverseny a tagállamok között nagyon fontos. Tehát eh, így eh, ne legyen az adóteher, illetve ne legyenek az adóterhek túl magasak. Végezetül pedig úgy gondolom, hogy maradjon meg az eh, adóverseny, hiszen az Európai Unió tagállamainak különböző gazdasági rendszerei vannak, különféle, különféle gazdasági érettsége. És igazából nincs értelme, hogy a gazdag országok ugyanolyan adóterheket viseljenek, mint a szegényebb országok, amelyeknek lépést kell tartani a gazdagokban. Viri Vehemaki Finnországból köszönöm szépen, elnök úr. Gondolkozom, hogy igazából megfelelő kérdésről tárgyalunk-e itt. Tehát ez tényleg probléma? Igazi probléma ez? Hiszen a fő probléma véleményem szerint az, hogy igazából óriási tőkehiányok vannak az EU térségen kívül, és éppen ezért a gazdasági vállalatok pedig minden évben nagyobb részt kapnak ebből. Tehát például ott van az Amazon. Igazából az Amazon óriási részeket szakít le. És gondoljunk bele, hogyha mondjuk taxival megyünk, az az Egyesült Államokban ugyanannyiba kerül, mint hogyha tömegközlekedésre megyünk, este pedig Netflixet nézünk, az is egy amerikai vállalat, és hova mennek a Netflix bevételei? Az Egyesült Államokba mennek. És tulajdonképpen ezek a szolgáltatások eh, igazából nem is olyan sokrétűek, hiszen az EU területről származó bevételeket elviszik az EU-n kívülre. Tulajdonképpen ez a digitális jelenlét. Igazából a lényeg az, hogy ahol egy szolgáltatást létrehoznak, ahol a fogyasztók megkapják ezt és használják a szolgáltatást, ott kelljen ezt megadóztatni. Hiszen egy digitális szolgáltatás is fogyasztásra kerül. És meg kell nézni, hogy melyik államban eh, használják azt a digitális használtatást, ott keletkezik a jövedelem, és azt kell megátóztatni. Tehát ez eh, így van esetleg a régi digitális szolgáltatásokban, viszont eh, nagyon sok probléma, hogy mi lesz, főleg ezen a téren. Esetleg nem lenne jobb, hogy ha lenne az EU lennének az Európai Unió területén olyan digitális szolgáltatások, amelynek a hozama nem hagyja el az Európai Unió, de ehhez már valamilyen globális megállapodás lenne szükséges. Köszönöm szépen. Az utolsó felszólaló Daniela Pesco Olaszországból. Köszönöm, köszönöm minden mindennyiuknak. Azt szeretném elmondani, hogy egy kicsit többet várunk az Európai Uniótól, az összes országtól a fiskális dömping terén a többiekkel szemben. Szükség van a demokratikusabb ellenzőzésre ennek érdekében. Ami az adót illeti, a webadót, Franciaország is jelezte ezt, jó lenne, hogyha nagyon sok európai ország komolyabban lépne fel itt, és fel tudja venni a harcot a nagy gazdasági hatalmakkal, mint például az Egyesült Államok. Ami az OECD-t illeti, például jeleztük, hogy egy külső cég, hogyha jelentős gazdasági jelenléttel bír egy bizonyos állam területén, akkor eldöntsék, hogy hol kell adót fizetnie. Tehát ha például van egy web platformja egy cégnek egy adott országban, akkor abban az országban kell adót fizetnie. Tehát az új definíció ennek megfelelően határozza ezt meg, kérem mindenki el, Köszönöm. Now I give flow to the commissioner. Köszönöm, most a biztosnak adom meg a szót. Very interesting discussion and uh, to answer to all, to all the questions, so just nem könnyű megválaszolni ezeket a kérdéseket mind, de a többi kolléga esetleg még hozzászól. De sok mindent sikerült elérnünk az elmúlt években. Személyesen én újonc vagyok itt, de az OECD és a BEPS folyamata nagyon sok haladást ért el. hiszen az adóügyi együttműködés jobb, Tehát itt vannak most ezek a dolgok. Itt vannak ezek a dolgok, és én személyesen azt hiszem, hogy a viselkedési kódex az, az, hogy fekete listák vannak, nem tudom, hogy jó-rossz, de elhihetik, hogy más országokat is figyelembe lehet majd venni. Én nagyon pontos. Én elfogadom. A lényeg az az, hogy ezek a mechanizmusok jobban működjenek. Még akkor is, hogyha ehhez kell majd alkalmazkodni. Akkor ezt a fajta screeninget lehetne a tagállamok irányába is alkalmazni. Azt hiszem a Dán kormány javasolta ezt. És a válaszom pedig az volt, hogy igazából egy megfelelő koordinációra van szükség. Tehát itt beszéltünk a minimál adóról, és itt egymást keresztező folyamatokról van szó. És szerintem ez csak nehézségeket támaszt. Második megjegyzésem, milyen EU döntésről van szó? Van-e közös álláspontunk? Igen, van. Tehát van egy ilyen közös álláspontunk, az OECD-vel kapcsolatban, az OECD javaslataival kapcsolatban, és Riadban ezekről hallottunk is a hétvégén. A közös álláspont lényege pedig az, hogy működjünk együtt, hogy globális megoldásokat találjunk. Az egyes és a kettes pillérre. Nem volt egyszerű ezt a közös álláspontot elérni, és mindenki tökéletesen tudja, hogy van ezzel egy problémánk. Tehát, hogy a megállapodásaink, és nem fogjuk ezeket megváltoztatni, tehát a megállapodásaink támogatják azt az elképzelést, hogy az adóügyi döntéseket egyhangúan kell meghozni. Itt van a, a szerel záradék, amely igazából egy egyhangú döntés arról, hogyan kerüljük el a nem egyhangúságot. és nagyon fontos az egyhangúsági határozat, hiszen csak is egyhangúan tudjuk elérni a céljainkat. És két éve a bizottság pedig pont a digitális adózásról beszélt, és a digitális adózás témáját pedig nem alkalmazták három tagállam eltérő véleménye miatt. És ezek olyan szabályok, amiket el kell fogadnunk hogyha nem akarjuk figyelembe venni a többi lehetőséget, mondjuk a 116-os cikkben adott lehetőséget, akkor ez egy további vita számunkra. Tehát megvan a politikai akarat, egység van, hiszen ma reggel délelőtt jóval hagytunk egy megállapodást a horvát pénzügyminiszterrel, aki Riadban képviselte az Európai Uniót, és abban állapodtunk meg, hogy teljes mértékben támogatjuk az OECD javaslatát. És azt, hogy a G20 pedig fenntartja a lendületet ebben a folyamatban. Végezetül pedig, hogy választ adjak, itt a bizottság útmutatója, tehát ez az úti terv az én mandátumomban ez az úti terv eléggé nyilvánvaló, és a lényeg az, hogy el kell írnunk egy megalapodást globális szinten. Tehát ez a mi missziók. Ha 2020-ban nincs megalapodás, akkor a bizottságnak le kell tenni egy európai javaslatot. De 2020-t nem csak formális okokból választottuk ki, hiszen a nemzeti jogalkotás nem csak a francia, hanem az olasz, a osztrák, a cseh és a spanyol. Ezt a spanyol kormányzat döntött el ma. Tehát minnyájunknak az az elképzelése, hogy 2021-től jönnek majd a bevételek. Tehát ezt erről döntött a francia kormány. És ez már szerepel a különféle tagállamok nemzeti jogában. És ez egy alapvető fontosságú év lesz, hiszen ebben az évben figyelembe kell vennünk, hogy hogy alakulnak a nemzeti jogalkotások, és hogyha nem alakul jól, akkor ebből az adóból nem lesz egy államból sem adóbevétel. De az is az ellentéte is igaz. 2021-től megváltozik a helyzet. És igazából globális megállapodásra van szükségünk. És szeretném ezt a tényt kihangsúlyozni. Az úti terv az, hogyha az idén nincsen megállapodás, akkor teszünk egy európai javaslatot a biztonság kedvéért, de azt tudjuk, hogy a megállapodás elérése stratégiai fontosságú, hogy elkerüljük a kereskedelmi háborúkat, a nehézségeket, és hogy egy nemzetközi, hogy egy új nemzetközi adórendszert hozzunk létre, amely nagyon fontos a gazdaságaink számára. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ki szeretne még hozzászólni a kollégák közül? Pascal? Köszönöm. Nagyon gyors leszek. Mik az akadályai egy megoldásnak? Több is van. A nemzetközi adókeret teljesen új átalakítása miatt az országok kicsit idegesek lennének. Az Egyesült Államok javasolt egy Safe Harbor nevű javaslatot, vagyis az új uh, adók, uh, illetve a, a már uh, felnövekvő gazdaságok közötti lehetőségek mérlegelése ez, és figyelembe véve egyes országok sajátosságait. Például voltak olyan ázsiai gazdaságok, amelyek azt mondták, hogy nagyobb profita rendelkeznek, aztán ott van a digitális szolgáltatási adók kérdése. Aztán van egy szakmai kihívás. Olyat kellene létrehoznunk, ami sokáig tart. Ez nagy kihívás. Sikerül júliusig ezeket az akadályokat vennünk? Remélem. De valószínűleg nem fog sikerülni. Aztán az inkluzív keret következő ülése Berlinben lesz, és nagyon reméljük, hogy meg lesz a megoldás fő komponense, hogy aztán kész legyen a megvalósítása. Bár a ö, jogszabályok tervezetének modelljeit is ki kell majd dolgozni, de minden egyes elemről politikai szinten meg kell állapodni. Ez azt jelenti, hogy a G20-ak novemberi csúcsán mindenben meg kell már előzetesen egyezni, és aztán, mikor jönnek a választások az Egyesült Államokban, nyilván júliusra emiatt meg kell állapodni mindenben. Most ez a helyzet, ez talán még néhány hónappal tovább fog tartani a végrehajtás szintjén, de Nyilván meg kell állapodni egy csomó mindenben, előre, előzetesen ez már maga nagy kihívás. Nyilvánosan hozzáférhető a dokumentum, ami nagyon sok mindent tartalmaz. A nagyon nagy profittal rendelkező cégeknél egy bizonyos százalékot elvennénk, és ez az árbevétel alapján kerülnek kalkulálásra. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm. Van-e még valaki a kollégák közül? Hjelbach úr. Még egyszer röviden visszatérnék a vétára. Nem akartam az adóversenyt megakadályozni, mint ahogy azt kihallottam néhány hozzászólásból. Nem kértem egységes adóalapot, hanem egy minimális megadóztatást. Hogyha átláthatóság van, akkor a nemzeti adó alapokat felelősségteljes módon alakíthatjuk, és ösztönzőket teremthetünk a gazdaság számára, de alapvetően itt az átláthatóságról van szó, és különösen az adódömping megakadályozásáról. Az Európai Unióból elvándoroltak az adóalanyok, de eh, az Európai Unión kívülre is, és véleményem szerint ez így nem maradhat, hiszen így az Európai Unión belül jelentős adókiesés érzékelhető, és EU-ként felelősek vagyunk az emberekért, de világszinten is, és fontos, hogy ezt a felelősséget vállaljuk. Fontos, hogy ne legyen tehát adókiesés. Éppen ezért nagyon fontos, hogy cél legyen a minimális adó alapot az OECD belül meghatározni. Ez 12,5% lehet, lehet alacsonyabb is, de ebben az esetben világos lenne a transzparencia, azért, hogy szülessen egy megoldás a jövőre nézve. És Fontos, hogy központi téma legyen, hogy egy tagország megadóztathasson más országokból származó adóbevételt, illetve bevételeket, amennyiben itt nem létezik a minimál adóztatás. Tehát ha ez, ezekben az esetekben nem lehet a saját adórendszerbe fordítani a minimál adóztatást, akkor fontos, hogy a tagország szabályozás vettessen le. Nagyon sok esetben igen bonyolult egyes szabályok léteznek, Éppen ezért Franciaország és Németország között létrejött egy közös bizottság a két pénzügyminiszter vezényletével azért, hogy egységes legyen a társasági adóalap. Én úgy érzem, hogy ez egy első lépés, egy első megközelítés, de fontos, hogy ez EU szinten is elterjedjen, hiszen itt nem csak Németország és Franciaország esetében van szükség egy ilyen javításra. Nagyon fontos a jogi kérdéseket is tisztázni, amelyek a vállalati adóztatás modernizálását eh, eredményezhetik. Ezen a téren nagyon fontos előre lépni, éppen ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy, és remélem, hogy ez a mai találkozó is eh, sok jó gondolatot eh, vet fel, részben a bizottságra gondolok, részben a nemzeti parlamentekre, az Európai Parlamentre, és fontos, hogy ezek a megoldások megszülessenek. Köszönöm. Thank you very much and... Köszönöm szépen. Végül pedig Perit asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Remélem, hogy a legjobb megoldást sikerül megtalálni, amikor arról van szó, hogy a, az áfa kulcsot hogy alakítsuk ki, és fontos, hogy ezt megtaláljuk a legjobb módot. Fontos, hogy az Európai Unió polgárait ne terheljük meg még jobban. illetve az egyes tagországokat. Úgy gondolom, hogy itt nagyon sok tapasztalat, javaslat létezik különböző országokból, és mindez eh, hozzájárulhat ahhoz, hogy valami értékeset teremtsünk, és így érhetjük el azt, hogy az Európai Unió továbbra is vezető szerepet, szerepet töltsön be ezen a területen, és fontos, hogy a fejlődés megvalósuljon. Oké. Okay. Elnök asszony, most egy fél órás késésben vagyunk, tehát 20-25 percünk lehet a második részre, a javaslatom pedig az, hogy nem tartunk bevezető beszédeket, tíz felszólalást engedhetünk meg, és az ezekre adott válaszokat. Tehát eh, így meg tudjuk tárgyalni a másik témákat is. Ez eh, átláthatóság, fenntarthatóság eh, a pénzügyi szolgáltatásokban. Sajnálom. Akkor én elkezdhetem, mert igen, igen, itt meg kell változtatni a részvevőket, hiszen az új részvevőknek is fel kell írni, viszont annyira rohan az idő, hogy a bevezetésemet azért megtartom. Tehát így nyerhetünk egy kis időt. Tehát az Európai Unió 2030-as céléről Párizsban született a megalapodás, és itt egy beruházási fokhíjat kell betöltenünk. Mi ez? Tehát ez 180 milliárd euró évente. Úgy érhetjük ezt el, hogy PPP-s konstrukcióban gondolkozunk. Az évek alatt szeretük volna létrehozni a megfelelő keretet, hogy hogyan menedzseljük a kockázatokat. Ez kezdődhet a klímaváltozással, és folytatódhat az alacsony karbonkibocsátású ellenálló képes gazdasággal. Tavaly volt már erről egy eszmecsere, és két jogalkotási javaslat is született, az alacsony karbon küszöbök, a másik pedig hogy fogalmazzuk meg a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó követelményeket. És az új taxonómiáról is beszéltünk, ezt egy delegált aktusban fogjuk szabályozni, tehát alapvető fontosságú anyagról van szó a tisztességes átmenet érdekében. Ma lehetőségünk van egy eszmecserére, két másik elemről is, a szociális és a kormányzási szempontokról. Tehát ide tartozik a szociális kohézia, a menedzsment struktúrák. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos vita lehet, és most eh, John Berigennek adom át a DJ Fisman részéről. Köszönöm, elnök asszony. Két percünk van. Három, jó. És akkor megfelezem a felszólásomat azt szeretném hogy emlékeztetnék arra, hogy itt, itt nem elszigetelten beszélünk a témáinkról, hogy itt van az új zöld megállapodást. Ez fenntartható finanszírozást jelentett igazából, ez egy foghírt betöltő projektként indult, és most pedig egy saját projekt lesz. 2050-ig szeretnénk karbonsemlegességet elérni, tehát mindenkinek be kell gyorsítania. Eddig mit tettünk? Egy fenntartható akció tervben, cselekvési tervben három dolgot szeretnénk megszabni, a taxonomiát, a küszöböket és a metódust. Szeretnénk megnyugtatni a beruházókat, hogy tudják, mi a zöld, tehát az a taxonómia, hogy kapják meg az információkat, amelyekre szükségünk van, hogyha beruháznak valamilyen területre, ami zöld, és a benchmark, a küszöbb rendeletben pedig a beruházások hasznát mérhetjük. Tehát itt megengedhetjük a beruházóknak, hogy eldöntsék, hogy hova akarnak beruházni, megkapják a lehetőséget, az eszközöket, és akkor beruházhatnak. Új fázisba lépünk, hiszen része vagyunk a Green Deal-nek, a zöld megalapodásnak. Ez pedig egy új stratégia, és az új stratégiában pedig egy passzívból inkább egy proaktív megközelítésbe kerülünk át, hiszen van egy 30 éves periódusunk 2050-ig. És itt szeretnénk központosítani azt, amit teszünk. Én most nem mondhatom el, hogy mit fogunk itt konkrétan tenni, de a bizottságnak vannak elképzelései, és ez azt jelenti, hogy több adatszolgáltatás legyen, több kötelező adatszolgáltatás legyen, tehát főleg a nem pénzügyi szektorban, hiszen a jelenlegi adatszolgáltatás kötelezettség főleg a pénzügyi szolgáltatókra vonatkozik. Tehát több adatot kell bemutatni. A piacra több adatra van szükség, hogy megértsék a beruházók, hogy mi az, hogy zöld. De szeretnék megkönnyíteni a zöld beruházásokat is, új normákkal, a zöld kötvény normával például. Mit lehet erről mondani? Tehát emelő hatást kell a magánszektorra gyakorolni, hogy fenntartható beruházási stratégia legyen hiszen tudjuk, hogy a közféra nem tudja ezt az egészet megfinanszírozni. Szerintem az is nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a közférának is fontos szerepet kell játszani. Mert hát igazából nem annyira a pénz ügyekben, és uh, itt nagyon fontos a taxonómiában a magánszektor jelenléte. És így mozdulhatunk el a 2050-es céljaink irányába. Még nem mozdultunk el. Az alelnök, aki től majd holnap is, meg ma is hallunk, azt mondta, hogy induljunk el. Tehát igazából a perfekció ne legyen a jó ellensége. Elkezdjük a környezettel, a környezetvédelettel, és ezt majd kiterjesztjük de ezután pedig elő kell mozdulnunk a szociális és kormányzási területekre is. Hiszen ezek általában normatív, megítélés alapú dolgok. De ez legyen az utolsó megjegyzésem, és remélem, hogy a három percen belül marad. Köszönöm. Boris Lalovács a következő. Köszönöm szépen a szót. Horvátul folytatom. Köszönöm szépen a szót. Az Európai Bizottság magas szintű csoportja 2016-ban, 18-ban jött létre, és egy átfogó stratégiát eh, alakítottak ki az Európai Unió finanszírozására. Utalás történt arra, hogy ez két területet ölel fel. Egyrészt eh, a fenntartható inkluzív növekedés elérése és a pénzügyi stabilitás garantálása, az ESD-s kritériumok, governance, környezetvédelem, stb. A finanszírozás segítségével egy fenntartható fejlődés számára rögzítjük a célokat, a jobb életminőség elérésére és a teljes foglalkoztatás elérésére. Nagyon fontos erősíteni a tudatosságot azzal kapcsolatban, hogy ezek a kritériumok a beruházásoknál is döntő faktorok lehessenek. Nagyon fontos a közvéleményt erre érzékenyé tenni, azzal kapcsolatban, hogy a beruházásoknál nem csak a vállalkozás bevétele fontos, hanem a beruházók szintén információkat szeretnének bizonyos pozitív hatásokról, egy adott vállalkozás esetében, tevékenységéről és a vállalkozás vezetést illetően. Éppen ezért a beruházók és más érdekképviseleti csoportok egyre inkább érdekeltek abban, mint például um, a környezetvédelem, a, a hosszú távú vállalkozás vezetési célok, és ezáltal hozzájárulnak egy jobb átláthatósághoz, több foglalkoztatáshoz, és ez erősíti a uh, bizalmat is. I leave the floor to, uh... Köszönöm szépen. Adam Kocana Perics a szó. Hogy a kérdéseket bekonferálja, eddig egy valaki jelentkezett. Nos, ami az éghajlat változással kapcsolatos eszmecseréről van szó, holnap is folytathatjuk a viták. Köszönöm szépen, még egyszer mindenkit üdvözlök, csak egy hozzászólás van. A lengyel parlament képviselője jelezte, hogy kérdést szeretne feltenni. Zorievski úr, parancsoljon. chciałem zwrócić uwagę na to, że... Köszönöm szépen. Igen, szeretném felhívni a figyelmüket arra a tényre, hogy azok a kihívások, amelyekkel szembe kell néznünk, azt jelzik, hogy EU-s szintről segítségre van szükségünk, nevezetesen az Európai Bizottságtól. De ami a belső elosztásokat illeti, forrásainkat jobban kell elosztani. Ezért kell a jobb átláthatóságra koncentrálni a beruházásaink szintjén. Az elmúlt néhány év során globálisan azt tapasztaljuk, hogy a, az adó elkerülés, adócsalás milyen mértékben növekszik. Úgyhogy be kell vonnunk ebbe a munkába az adóhatóságokat is, eszmecserét kell folytatni, információcserét, mert egyedül ezzel a problémával nem nézhetnek szembe a tagállamok. Úgyhogy Lengyelország támogatja a jobb átláthatóságot, információcserét. Büszkén mondhatom el, hogy Lengyelország minden EU-s tagállammal tud információt cserélni, akik, amelyek aláírták a, az adóhatóságok együttműködéséről szóló egyezményt. Úgyhogy ez pozitív lépés előre. Ezt a világon további 70 országgal együtt is megtehetjük, beleértve az Egyesült Államokat. Az összes többi intézkedés azt jelenti, hogy az adó elkerülés csökkenő tendenciát mutathat, hála ezeknek a tevékenységeknek, tehát a költségvetésbe jelentősen nő a bevétel. A társadalom is bizonyos fokig elfogadta azt, amit teszünk, a közvélemény bizalmát is elnyertük. Ezen kívül a piacon a tőkével kapcsolatosan is jobb politikát folytatunk, hosszabb távú a finanszírozási lehetőség, jobb körülményeket teremtettünk a vállalatok számára is. Köszönöm szépen. Köszönöm. John Berrigan úr, parancsoljam. Köszönöm a szót. Először is hadd mondjam el, egyetértek azzal, hogy az Európai Uniónak van itt fontos szerepe, de nem csak az Európai Uniónak. Megvan a Green Deal, és így az EU-s költségetésen keresztül tudjuk a hozzájárulásunkat megszervezni. Illetve az úgynevezett igazságos átmeneti alapba is az éghajlatváltozási következményekkel szembenézendő. Úgyhogy az adóelkerülés, az adócsalás nagyon fontos kérdés. Azt hiszem nem maximalizálni kell a költségvetéseket ilyen szempontból, hanem megfelelően csoportosítani a kihívásokkal így tudunk szembenézni nemzeti szinten is. De mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy nyilván az éghajlati kérdésekre is kiterjed ez, de más területekre is. És az állam egyedül nem képes ezzel megbírkozni. Úgyhogy szükség van a magánszférára is. Alapvetően az én osztályom ezzel foglalkozik. Kevesebb jelentőséget tulajdonítunk az állami finanszírozás szerepének, inkább a magánszférára koncentrálnánk, hogy a magánszféra is felvállalhassa saját szerepét az átalakulás során, hogy környezetvédelmi szempontból, szociális szempontból, illetve a pénzügyek irányítása szempontjából megfelelőbben lépjenek fel. Köszönöm szépen, Boris Szarovac úr az utolsó hozzászóló. Köszönöm. Ovo je jedna vrlo, vrlo važna tema eh, koja, u kojoj će... Csak nagyon röviden, ez egy fontos téma. Egy olyan témáról van szó, amely az adóztatással van összefüggésben, a tőkepiacsal, azzal a tényel, hogy a beruházók Természetesen fontos, hogy kapjanak információkat arról, hogy milyen hatása van beruházásaiknak a környezetre. Ezek összeegyezhetőek a Green Deal-el, és azt gondolom, hogy az Európai Bizottság egy jó irányt mutatott ezzel, illetve jó úton jár a zöld projektek támogatását, illetően, illetve a jobb átláthatóság biztosítása területén. Köszönöm szépen. Akkor köszönetet szeretnék mondani mindenkinél, mindenkinek, és berekeztem az ülést, és szeretném eh, meghívni önöket egy közös vacsorára, amelyre hivatalosak vagyunk, Sassoli úrnak köszönhetően, aki a parlament elnöke, és Gardanian Drakovics is az egyik vendéglátónk, aki a horvát parlament elnöke, tehát az Európai Történelem Házában találkozunk.